So, welcome. Mindenkit szeretettel üdvözlök. A Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Állampolgári Jogi Bel- és Egészségügyi Bizottság közös ülésén örömmel ülésen, elnökölöm ezen az ülésen Gál Kinga alelnök asszonynyal együtt. Először mi az első jelentéssel foglalkozunk, utána a Libe Bizottság a másodikkal. Akkor először fogadjuk el a napi rendet. Ha jól értem, akkor nincsen probléma. Ezért rögtön áttérünk a második napi rendi pontra. Ez pedig a, a módosítók megvitatása a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése című jelentéssel kapcsolatos. Két előadója van a jelentésnek, az egyik az Ekon bizottságtól, Karins úr, az EPP részéről, a másik pedig a Libe szakbizottság részéről, Sargentini asszony a zöldek, zöld frakció részéről. Akkor most Karinsz úrnak adom meg a szót, nem látom. Karinsz úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindenkit szeretettel üdvözlök, és mindenkinek boldog új évet kívánok, azoknak, akikkel még nem találkoztam elsősorban. Megpróbálok viszonylag rövid lenni. Először is szeretném megköszönni a módosítókat. 547 módosító indítvány van. Hát ez bírható mennyiség, és a módosítók nagy része bizonyos témák körül koncentrálódik és épp ezért gondoljuk, hogy sikerül majd egyetértésre jutnunk. Három fő kérdéssel szeretnék foglalkozni, persze vannak más kérdések is, nyilvánvalóan majd hozzászólnak akik. Az első a, a 30, 300 58-as módosítóval kezdődő pénzösszeg kezdeményezettje vagy tulajdonosa kérdésével foglalkozik. Ezzel kapcsolatban már is van konszenzus a tényleges tulajdonossal kapcsolatban és ezeknek a nyilvántartásával, de azt még nem egészen tudjuk, hogy milyen is legyen ez a nyilvántartás. Két jogi személyesek vannak a, a, a jogi személyek és a vagyonkezelő alapok láthatjuk a módosítókat illetően is, hogy nem feltétlenül értünk egyet abban, hogy mennyire lehet hozzáférni ezekhez a nyilvántartásokhoz. A konszenzus az, hogy eh, mind a vállalatok, mind a vagyonkezelő társaságok esetében kell ez a nyilvántartás, eh, bankok, eh, kaszinó működtetők, stb. hozzá kell, és az illetékes hatóságok, tehát az Interpol, az adóhatóságok mindegyiknek hozzáférést kell biztosítani. Tehát a kérdés inkább az, hogy nem csak, hogy a jogalanyok vagy a vagyonkezelő alapok férhessenek hozzá, hanem a, a közvélemény is. És akkor csak a vállalat, vagy pedig mind a vállalat, mind a vagyonkezelők oldaláról. Épp ezért szeretném meghallgatni, hogy mi a vélemény, elsősorban a, az árnyékjelentéstevők ülésén. Szerintem meg kell hallgatnunk, a különböző adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos véleményeket. A kérdés az, hogy az irányelvnek a célja az, hogy a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények ellen harcoljunk, és akkor a kérdés az, hogy ezekhez a nyilvántartásokhoz korlátozott hozzáférést akarunk-e biztosítani. Tehát azzal kapcsolatban nincs vita, hogy szükség van a nyilvántartásokra, és hogy a vállalatokra és a vagyonkezelőkre vonatkozon. Inkább arról van vita, hogy milyen legyen a hozzáférés, és hogy akkor csak a vállalati szinten, vagy pedig a vagyonkezelői szinten is lehessen hozzáférés. A másik kérdés a hatos cikkel, a 245-ös módosítótól kezdődően egyetértés mutatkozik, hogy a bizottság kezében kell, hogy legyen az EU szinti kockázat felmérés, de a bizottság hatáskörét még meg kell határozni a végrehajtási aktusok alkalmazását illetően, amely a különböző szükségleteken alapulna. Balc úrnak, Gigold és másoknak vannak ezzel kapcsolatos módosítói. Tehát, hogy milyen hatáskörei legyenek a bizottságnak a végrehajtási aktusokat illetően az EU szintű kockázat felmérés területén. Aztán van még egy kérdés, amit el kell dönteni, hogy megint csak mennyire hozzuk nyilvánosságra ezeket a felméréseket. Szerintem a közvéleménynek tudnia kell, hogy hol vannak a legnagyobb kockázatok, de a kérdés az, hogy ez mennyire legyen finomítva. Tehát, hogy egy egész országnak a kockázat felmérését közöljük, vagy pedig bizonyos vállalatokat, mint például a kaszinók kezelőit. Tehát a kérdés az, hogy, hogy mennyire terjesszük ezt ki, tehát hogy mennyire finomítsuk a közvélemény számára ezt az információt. Lehetnek olyan országok, amelyek kockázatosabbak, vagy iparágak, amelyek kockázatosak, vagy ipari szereplők, akik kockázatosabbak jó, tehát ennyit az EU szintű kockázatfelméréssel kapcsolatosan. A harmadik téma pedig a hatás, a kettes cikk és a tízes cikkkel kapcsolatos. Tehát vannak olyan bankok, szerencsejáték, szolgáltatók, stb., amelyek e, ez alá a jogszabály alá tartoznának vannak, akik azt javasolják, hogy terjesszük ki ezt a hatályt, nemzeti központi bankok, Európai Beruházási Bank és az egységes felügyeleti mechanizmus, a természetes és jogi szemüvegek, akik a, a profi sportban ö, ö, szerepelnek. Tehát ezek mind olyan kérdések, hogy kik tartozanak bele. Én eléggé szkeptikusan viszonyulok Eh, ehhez, eh, hogy az ilyen eh, európai intézmények, mint az Európai Beruházási Bank, vagy a Nemzeti Központi Bankok, hogy ők részt vennének a pénzmosásban, hát az ezért eléggé nyugtalanító tehát ezért merül fel a hatály kiterjesztésének a kérdése. Aztán itt van a szerencséjátékipar, ahol a tagállamokra kellene hagyni, hogy megállapítsák, hogy vannak-e bizonyos szerencséjátékok, amelyek a pénzmosáshoz szorosan összefüggenek, vagy mások, amelyek nem. Tehát én úgy érzem, hogy bizonyos szinten a tagállamoknak lenne, legyen beleszólása, hogy hogy milyen szerencsejátékok tartoznak benne, nekem ezzel kapcsolatban nincsen személyes tapasztalatom. Én egyetlen egyszer üztem szerencsejátékot, és 20 dollárt vesztettem, tehát azóta nem akarok szerencsejátékot folytatni. Tehát itt inkább az iparnak a véleményét kell meghallgatni, például, hogy az ír lóverseny, lovizás az most vajóban a pénzmosásnak engede utat. Épp ezért úgy gondolom, hogy ezt az ír kormánynak kellene eldönteni, mint nekünk itt Brüsszelben. Jó, tehát akkor hatája a kapcsolatban is, tehát hogy kiszélesítsük-e vagy nem, az a kapcsolatban is még kell vitáznunk és konszenzusra jutnunk. Említhetnénk az adatvédelmet is, de itt nem kell még hosszú utat megtennünk. Jó, már régóta beszélek? Vagy gyorsan? Nos, tehát az adatvédelemmel kapcsolatban nem túl sok módosító volt, amely megváltoztatná a szöveget, és nem akarok részletekbe menni, ezért összefoglalom tehát először, hogy nagyon várom az árnyékjelentéstevőkkel való együttműködést, és ezen kívül jó az esély arra, és ezt is kell próbálnunk elérni, hogy konszenzust érjünk el a jelentésben, és ez a parlamentet nagyon jó helyzetbe hozná a tanácssal való tárgyalások során. Ezért azt javaslom, hogy minél hamarabb sikerülne ezt elérni, Eh, annál jobb lenne, épp ezért szeretnénk még, szeretném még ebben a jogalkotási időszakban elérni ezt. Elnök, köszönöm szépen, Karinsz úr. Most pedig a Libe jelentésteve Sargentini asszony az zöldek részéről. Köszönöm, elnök úr. Három dologról beszélnék. Az egyik az a haszonélvezeti nyilvántartás kérdése, és rengeteg olyan módosító érkezett, szinte az összes frakciótól, amely szerint nyilvános nyilvántartásra van szükség. A G8-ra is ezt javasolják. Meggyőződésem, hogy a személyes életünkről kell kapcsolatban sokkal több titkot tarthatunk, hogyha nyíltabbak vagyunk a tekintetben, hogy a pénzügyeink tekintetében, tehát úgy érzem, hogy nyilvános hozzáférésre van szükség ezen nyilvántartás esetében. De hát társadalmi vagy egyeztetünk még ez ügyben. A második kérdés az adatvédelem. védelem Nagyon fontos, hogy minden érintett szereplőnek be kell tartani a pénzmosás e, elleni irányelvet, de azt is tudniuk hogy ez hogyan összeegyeztethető az adatvédelmi jogszabályokkal, amely egyébként már nagy részt érvényben van. Éppen ezért jó néhány módosítót nyújtottunk be vonatkozóan, hogy ez a két jogszabály, két fajta jogszabály hogyan kapcsolódik egymáshoz. Sophie Inetveld javaslatának nagyon örülök az adatok megőrzése tekintetében. Ezzel nem foglalkoztunk a módosítóinkban, mégis nagyon fontos, hogy milyen hosszan őrizzük meg ezeket az adatokat. Kurt és Makovei kollégák módosítói a whistleblowerek tehát a visszaélésekre fényt derítők jogait, védelmét eh, biztosítanak a rendszeren belül, hogy nekem eh, igazából eh, tartania ezeknek az embereknek attól, hogy milyen következményei vannak annak, hogy nyilvánosságra hozzák a visszaéléseket. Adatvédelem tekintetében Sophie Netfeld és Frank Engel módosítóira utalnék. Ez a kettő az, amely nem teljesen felel meg a jelenlegi elképzeléseinknek, de csak ennyi. Kérdésem az, hogy gondolkoztak-e ezen tetszik-e, ami az asztalon fekszik, vagy vagy teljesen más véleményen vannak. Az utolsó kérdés, amiről beszélni kell, ez a politikai vagy közszereplők kérdése. Ez a PEP lista, tehát a Politically Exposed Persons, mondjuk úgy, hogy a politikai közszereplők listája, hogyha a tagállamok készítik ezt a listát, az alapvetően nekem elfogadható. Watson úr javaslata, a bizottság javaslatának a szövegén finomítana. Azok a személyek, akik a bizonyítékok alapján joggal, akikről bizonyítékok alapján joggal vélhetjük, hogy részesedéssel bírnak, ez talán egyel világosabb megfogalmazás, mint a bizottság eredeti megfogalmazása ez ügyben. Utolsó megjegyzésemet mondom. Két szakbizottság árnyék előadóinak ülését szervezzük jövő héten Strasbourgban. Remélem, hogy ezen majd még meg tudjuk eh, beszélni a, a problémás kérdéseket, és kompromisszumokat tudunk kidolgozni annak érdekében, hogy ez a folyamat minél hamarabb érdemben lezáruljon. Köszönöm. Köszönöm szépen Szárgyentini asszonynak. Most pedig mielőtt még eh, megadnám a szót az elnyék jelentéstevőknek, ilyen kollega, nem? Köszönöm. Nos, akkor megadom a szót az elnéke jelentéstevőknek. Először az Econ szakbizottság részéről Simon úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is eh, a nyilvános vagy nem nyilvános eh, nyilvántartás eh, kérdése. Tudjuk, hogy az Econban amellett voltunk, hogy lehet itt bizonyos érdek, mint például a különböző települések esetében is ez volt itt, de a Libével együttműködve vitáztunk erről, és meggyőztek arról, hogy mégis fontos a nagyobb átláthatóság, és itt ezért én a nyilvános jegyzéket szeretném mindenki számára. Itt nem csak a gazdaságilag kedvezményezettekről lenne szó ebben a jegyzékben, hanem minden egyes társasági formá, gazdasági kedvezményezeteiről szó lenne, ezeket fel, lenne, fel kellene itt sorolni. Ami pedig a jelentéskészítő által is felvetett kérdést illeti bizonyos területek kivétele, például a szerencsejáték. Szeretném megismételni azt, amit már az Egon, Econ szakbizottságban is elmondtam. Vannak olyan területek, a szerencsejáték területe, mint a német lottó, ahol a nemzeti szabályok már most előírják alapjában azt, hogy ki lehessen zárni a pénzmosást ezer eurónál több nyereményt csak számlára lehet kifizetni. Ezért volt az a javaslat, hogy lehetővé tegyük azt, hogyha a tagállamok konkrét lépéseket tesznek, hogy bizonyos területeken ne legyen, vagy csak kis esetben legyen lehetőség a pénzmosásra. Tehát lehet egyszerűen így a szabályokat, akkor, hogyha a tagállamokban már vannak megfelelő lépések a pénzmosás elkerülésére. A politikai szempontból érintett személyek, itt a javaslatom, hogy és ez több, mint amit javasoltak a pénzügyi akciócsoport részéről, és ez számomra alapvető kérdés. Hogyha politikai szempontból fontos szemekről beszélünk, miért beszélünk erről? Azért, mert van egy olyan csoport, ahol a pénzmosás esélye nagyon is fontos, vagy államok, vagy bármi más érintett lehet ebben, de én saját személyes meggyőződésből nem vagyok hajlandó kiemelni a politikusoknál ezt a fajta esélyt, mert hogyha ezt beleírjuk, akkor nem azt mondjuk az embereknek, hogy mi jobbak vagyunk, hanem azt mondjuk, hogy hát nálunk aztán tényleg sokat kell ellenőrizni. Nos, hogyha megnézem azt, hogy a pénzmosásra az elmúlt évtizedben hol került sor, hogyha a saját országomból indulok ki, vagy Európából, akkor akkor, akkor a Vatikánt kell megnéznünk. Nézzük meg a Vatikáni Bank tevékenységeit. Nagyon sokat beszéltek el most az elmúlt időszakban. Nagyon sok um, um, nyomát láthattuk a pénzmosásnak ott. Miért ne mm, lehetne, miért kellene kivenni az egyházi személyeket? Miért kell kivenni a gazdasági személyeket innen? Hiszen nagyon gyakran olvashatunk el, a karácsony során is olvashattunk arról, hogy fegyvereket adtak el a görögöknek német cégek, és igazából itt és pénzmosásról volt szó. Tehát felmerül a kérdés, hogyha itt egész európai államok nehézségbe kerültek bizonyos gazdasági szereplők miatt. Hogyha megnézem azt, hogy német cégek eh, hogyan viselkedtek a, az infrastruktúra területén a harmadik országokban, most nem akarok senkit sem kiemelni, itt is elég érdekes módszereket eh, alkalmaztak a nagy eh, szerződések esetében most már azt mondják, hogy megváltoztatták a szabályokat, de korábban itt is igazából pénzmosásról van szó, volt szó, akkor a kérdés az, hogy miért vesszük őket ki? Miért miért nem teljesztjük ki ezt mindenkire, akik a gazdasági élet szempontjából fontosak? Tudom, hogy nagyon nehéz lenne ez végrehajtás szempontjából, de én nem látok semmilyen fajta okot arra, hogy szereplőként, akiket mi nem szeretnénk most eh, eh, kivenni, de mégis egy csoportot kiragadunk, és azokat ellenőrizzük. Sokkal szigorúbb ellenőrzésre van szükség, és ehhez az kell, hogy eh, bizonyos érdekelt csoportokat bevegyünk ebben, ne csak a PEP e politikai érdekeltségű személyek jelenjenek itt meg. Még egy dolog, azt szeretném, hogy a bizottság három évvel az életbelépés után jelentene arról, hogy az egyes tagállamok a szabályokat hogyan hajtották végre, hogyan értékelik a kockázatokat, és milyen intézkedést tettek azért, hogy a kockázatokat el lehessen kerülni. Szerintem erre szükség vannak, a tagállamoknak is tenniük kell ezért, és fel kell szólítani azt, hogy a tagállamok tegyenek is ezért, és ezért erről rendelkezni kell a szövegben azért, hogy legyen ellenőrzés, és majd egy esetleges áttekintés is, is, is és lehessen majd javítani az esetleges problémákon. Elnök, köszönöm szépen Péternek, most pedig a Libe nevében megkapja a szót Boszkurt asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakciónk álláspontja szerint a módosítók jól mutatják, hogy um, mekkora érdeklődés mutatkozik az a rend, iránt, amelyben um, a haszonélvezeti jogot um, tartanánk nyilván. Mi az átláthatóság mellett vagyunk, de a teljes nyilvános hozzáférés kapcsolatban fennáll az a kérdés, hogy milyen típusú információ lenne nyilvános ezügyben az emberek adatvédelme, a magánadatok védelme is felmerül, ezért itt még gondolkozunk a pontos formán. A 29-es és 30-as cikkekkel kapcsolatban remélem, hogy kompromisszumos módosítókat készítenek az előadóink. Nem akarunk, nem szeretnénk minden egyes módosítóról külön-külön szavazni, ez gyengíteni az LP e álláspontját. Magam is benyújtottam egy javaslatot, amely az PEP listák kereskedelmi felhasználását tiltaná, annak érdekben, érdekében, hogy ne lehessen visszaélni ezekkel az információkkal. Továbbá a, a whistleblowerek és, a, és az pénzmosással kapcsolatos információk megasztóinak a nyilvánosságra hozóinak a védelmét szeretnénk garantálni, egyértelmű, garantálni egyértelmű szerintini asszonyal ez ügyben. Az utolsó a szerencsejáték. Ezzel kapcsolatban értem az előadónk véleményét, de például sportfogadás ügyben a tagállamokra bízzuk ezt a kérdést, akkor az egyik tagállam mondjuk azt gondolhatná, hogy a bingószerű szerencsejáték teljesen ártalmatlan, a másik pedig a handicap-szerű sportfogadást tartaná teljesen ártalmatlannak. De szerintem egy közös európai megközelítés sokat segíthetne. például a bundázás, a, a csalás a sportban is felmerül. Van olyan tagállam, a tagállamok között óriási különbségek vannak, van olyan tagállam, ahol ez egyáltalán nem is e, e, számít bűncselekménynek. Értem a fenntartásügy, de hát mit tehetnénk ez ügyben? Közös megközelítés hiányában megint csak a fórum shoppinggal tárhatjuk magunkat szemben. Abba a tagállamba viszik a pénzüket, ahol ez könnyen megy, ezt pedig hát nyilván nem akarhatja senki. Ezek lennének tehát a hozzáfűzni valóim. Köszönöm. Köszönjük! Most pedig a Liberál szakbizottság nevében szót kap Watson úr. Uh, thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a két jelentéstevőnek a kiváló munkát. Az a frakcióm örül annak, hogy nagyon sok ö, kolléga támogatja a kockázat megközelítés alapú megközelítést. Szerintem a rendelkezéseknek rugalmasnak kell lenni, és bármilyen kockázatot figyelembe venni ugyanis ez nem túlságosan megengedő a kockázat alapú megközelítés az, állat, az a tagállamok, vagy pedig a különböző vállalatok, jogi személyek számára, különösen amikor a pénzmosás ellen harcolnak. Szerintünk a tagállamok vannak abban a helyzetben, akik a kockázatokat átlátják a saját országukban, és épp ezért a kockázat felmérést tagállami szinten kell elvégezni, nem EU európai szinten. Persze a bizottságnak is és a, az európai bankhatóságnak és a többi hatóságnak megvan a saját szerepe, és nyilvánvalóan az ipart és a különböző érdekelt feleket is be kell vonni. És szerintem a felmérésnek az eredményeit azt nyilvánosságra kell hozni minél szélesebb körben úgy tűnik számomra, hogy a bizottság megközelítése eléggé nehézkes, különösen a szerencsejátékok kérdésével kapcsolatban, mert nem tesz különbséget a magas kockázatú, tehát a pénzmosás szempontjából magas kockázatú szerencsejátékokkal és az alacsony kockázatú szerencsejátékokkal kapcsolatban. Tehát nem lehet ráhúzni mindenre ugyanazt a megoldást, és ezért a tagállamoknak kellene meghatározni, hogy melyik ágazatok magas kockázatúak, és melyek az alacsony kockázatosok. Tehát az általános megoldások azok nem jók erre a helyzetre. Egy példát hoznék erre, például az online szerencsejátékok esetében a legtöbb ember, aki ilyen játékot folytat, hitelkártyával fizet és a hitelkártyát eh, eh, eh, a kibocsátó számára a kötelezettséget jelent, hogy ez pénzmosással kapcsolatban felhasználható-e. Tehát ugyanígy a szerencsejátékokkal kapcsolatban is ezt meg lehetne tenni, tehát nem lehet egy olyan megközelítést alkalmazni, amely szükségtelen. Tehát a különböző megoldásokat felhasználják a pénzmosásra. Például vannak olyan gépek, amelyek néhány euró betétele után kiemelnek egy ilyen plüsmacit, nyilvánvalóan ez nem olyan kockázattal járnak, mint a nagy kaszinók, amelyek szerencsejátékokkal foglalkoznak. Tudom, hogy a finn kollégák nagyon szeretnék ezeket a pénzbedobós automatokat ebbe belevonni, vannak akik nem. Tehát mindenesetre gondosan figyelembe kell venni a különböző szempontokat, és és fontos, hogy aktualizált információ álljon rendelkezésre, elsősorban a tulajdonlást illetően. Vannak, akik egyszerűsített nyilvántartást szeretnének, vannak, akik a központi nyilvántartásokat szeretnék nyilvánosságra hozni. Aztán az elektronikus pénz kérdése is felmerül. Szerintem ugyanitt is a közkázat alapú megközelítést kell alkalmazni és a, a, az ügyfél átvilágítással kapcsolatos és a pénzmosás elleni irányelve kapcsolatos jogszabályokat is figyelembe kell venni, és a különböző alaptőke tervezeteket is, hogy ezeket belevigyék-e a jogszabályokba, vagy nem, ezeket figyelembe kell venni. Szerintem a társadalom bűncselekménnyel szembeni védelmét a pénzügyi rendszer stabilitásával és integritásával kellene összedolgozni eh, hogy lehetővé tegyük, hogy a vállalkozások növekedjenek, eh, anélkül, hogy eh, aránytalan megfelelési költségeik lennének. Az 142 és a 145-ös módosítókra hívnám fel a figyelmet ezekkel kapcsolatban. Én szerintem a kompromisszumos módosítók és az adatvédelem kérdése Sargentini asszonynal hozzájárul majd ehhez a munkához. Köszönjük Watson úrnak. A Libe bizottság részéről Kirkhope úr következik. Thank you very much, Chairman. I shall, uh, just... Köszönöm szépen, néhány szót szeretnék szólni. hiszen a másik kezdeményezés kapcsán is majd beszélni fogok hamarosan, tehát rövid leszek. Arra kérném a képviselőket, hogy nem legyen túlságosan gyanakúak a rugalmasággal szemben. A tagállamoknak sokkal szigorúbb előrásokat kell elfogadniuk, illetve küszöbértékeket is, de mindenképpen szükség van a változtatásra a szabályok területén, de a kultúrában is, és a rugalmasság ezt lehetővé teszi. Az információ cserével kapcsolatban a pénzügyi információs egységnek a értékes hatóságokkal és információkat kell cserélni, biztosítani kell azt, hogy ne legyen semmilyen beavatkozás, és nagyon fontos az, hogy a visszajelentést kapjanak a gyanús eljárásokról és Óvatosnak kell lennünk a nemzeti reg, eh, regiszterekkel kapcsolatban is. Igazából én az előbbit szeretném a nemzetit, de Sargentini asszonyjal is tárgyalok az európai regiszterek esetében. A kedvezményezettek esetében szeretnék mindenképpen majd egy működőképes megoldást a bizottságtól és szeretném, hogy tényleg igazi átláthatóság lenne, mindenképpen nehézé kell tenni a korrupt ö, ö, ö, személyek számára ö, a működést. A szerencsejátékkal kapcsolatban szerintem ezt be kellene vonni a irányelvben. Nagyon komplex az, az egész terület, és ma korábban is józanul kell kezelnünk, mert minden nagy a különbség a szerencsejátékok között a tagállamokban, mint korábbi miniszter, aki az Egyesült Királyság egy piacáját felett, Én szeretném, hogyha a nemzeti tagállamoknak lenne itt rugalmassága. Szerintem ez sokkal hasznosabb lenne nemzeti szinten, ahogy Watson úr is elmondta, a különböző szerencséjáték között meg kell különböztetnünk. Végezetül pedig, elnök úr, szeretném összefoglalni a mondanomat azzal, hogy egyértelmű, hogy itt hatékony megoldásra törekszünk, amely az átlagember számára is megfelelő, aki egy átlag számlát szeretne nyitni a KKV-k számára, nagy vállalatok számára, és működőképesnek kell lenni erre. Itt mindenképpen a bűnözőket kell elkapnunk, és nem pedig az átlag emberek életét nehézét tenni. Köszönöm, hogy az elnök, köszönöm most pedig a Goa nevében nem látok senkit. Így tehát megadtuk mindenkinek a szót, minden árnyék jelentéstevőnek, és most pedig megadjuk a szót, akik szeretnének hozzászólni, és Kion asszonyé a szó. Köszönöm elnézést a kavarásért. Először is magam részéről szeretném üdvözölni ezt a kezdeményezést az Európai Bizottság részéről, amelynek célja az, hogy a pénzmosás és a csalás ellen felépjünk. Több módosító indítványt is benyújtottunk, amelyek a készpénzfizetés, a büntetőjogi szankciók, a, a rendszerek hatékonyságának elemzési terén e, e, e, eltérnek az eredeti véleménytől, ugyanakkor, hogy rövid legyek, négy dologra koncentrálnék. Az egyik a készpénz fizetések esetében. Nagyon fontos, hogy európai szinten kerül elfogadásra ez az intézkedés, hogy a fórum shoppingot megelőzzük. A pénzmosók ugyanis a legkevésbé szigorú szabályozás felé mozdulnának el. A PEP e lista, tehát a politikai közszereplők listájával kapcsolatban úgy érzem, hogy igazából különbségtétel a harmadik országok, európai országok között ez a külföld megjelölése szerintünk igazából nem célvezető. Ezt a szupranacionális elemzést a tagállamok végzik, akkor ez nagyobb kockázattal rendelkezik a saját rendszerük hatékonysága tekintetében utolsó sorban. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kik a tulajdonosai azoknak a cégeknek, akik kébe kerülnek. Ez ügyben nagyon fontos éppen ezért, hogy a, a valós tulajdonosra vonatkozó adatokhoz hozzáférhessünk, enélkül a pénzmosás elleni harc elképzelhetetlen nekvéljük. Egy mm, ehhez az információhoz való hozzáférés egy, eh, egy, egy tagállami szintű eh, információs ponton keresztül lenne lehetséges az Európai Bizottság javaslata eh, alapján. A személyes adatok védelmével kapcsolatban többen is beszéltek, ezért én csak megemlítem, hogy ehhez mi is mindenáron ragaszkodnánk. Köszönjük, Guillaume asszony! Mr. Uh, Smith, there is... Értek még szót. Szeretne még valaki hozzászólni? Luling asszony természetesen. Wikström asszonynak adom meg elsőként a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném kifejezni hálámat a két előadónak, akik kiváló munkát végeztek ezzel a fontos anyaggal kapcsolatban. a nyilvános nyilvántartásokat a kérdésével szeretnék foglalkozni, azért, hogy a fals vállalkozások Európába települjenek. A nyilvántartások a minőséget javítanak, és a, mert a közvélemény akkor megvizsgálhatná ezeket, és ez segítene a pénzmosás elleni harcban, és mindenki számára világossá tenné a tulajdonosnak a személyét. Tehát az adócsalás, adókikerülés és a pénzmosás szempontjából ez világosabb tenni a helyzetet. Az Egyesült Királyság és Franciaország már is elkötelezte magát, hogy nyilvántartást vezet a tulajdonosokról, és a tagállamok ezt követhetnék. A, ezen nyilvános nyilvántartásoknak a kérdését figyelmébe ajánlom a jelentéstevőknek. Köszönöm, mondja az elnök. Ez úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Schmidt úr. E, hallás vagyok én is a jelentéstevőknek, és egyetértek az előttem szólóval, hogy fontos a e, nyilvántartás. E, ugyanakkor lenne egy személyes megállapításom is. Szerintem a pénzmosás egyre nagyobb probléma. Sokkal drámai, mód, jobban drámai módon növekszik, mint ahogy ezt itt jelezzük láthattuk, hogy a spanyol királyi család is érintve van. Tehát minden történik. Mindenki azt mondja, hogy ő nem játszik szerencsejátékot, én viszont minden héten játszom és bizony vannak bundázott meccsek, ázsiai szindikátusok, akik ezeket a meccseket Európában megbundázzák, és ennek a, az összegnek egy részét pénzmosás céljaira használják fel. Tehát ezért a hatálynak a határokon is el, át kell nyúlnia. Mondhatjuk persze, hogy az ír kormány az a saját lóversenyeivel foglalkozhatna, ahogy egy korábbi biztos mondta. De Szerintem itt is van határon átnyúló kérdés része ennek. Aztán az online szerencsejátékok kérdése is ilyen. Épp ezért szerintem keményen kell fellépnünk. A Krim vagy Crime bizottságban, amely a pénzmosással foglalkozik, beszéltünk erről. Épp ezért arra bátorítanám a jelentéstevőket, hogy akt tovább, aktívabban ö, ö, foglalkozzanak a hatállyal, elsősorban a sport és a szerencsejáték ö, ö, kérdésében, ugyanis bennünket minden nap becsapnak. A 60-as években az első munkám az egy lóversenypálya volt kapcsolatos, és nagyon sokat tanultam már a 60-as években, hogy hogy lehet pénzt mosni. Remélem épp ezért, hogy önök mindent megtesznek majd e-, ebben a kérdésben. Elnök, jó, akkor most Liling asszony utolsóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Én elnököltem az ön helyén amikor az Ekon bizottságnak a korelnöke voltam, és emlékszem a vitákra, e, és az árnyék jelentős tevő, a Enel kolléga, luxemburgi kolléga e, e, sajnos nem tudott ma itt lenni, épp ezért szeretném Clarence úrnak azt mondani, hogy az a véleményem, hogy két lábbal kell a földön maradni ezen a területen is. A nyilvántartás mellett teszem le a voksomat, ugyanis nagyon fontos, hiszen lehetővé teszi a bankok számára, amelyek sokszor problémákkal állnak szemben, hogy rátaláljanak a valós tulajdonosra a tényleges tulajdonosra. Tehát akarjuk, hogy legyen egy ilyen nyilvántartás, de szerintem nem feltétlenül kell ennek nyilvánosnak lenni, eh, hogy mindenki hozzáférhessen, az újságírók, a lobbisták, ugyanis eh, visszaélhetnek ezzel, amelyek súlyosan érintenék ezt a kérdést. Ezért remélem, hogy találnak egy megoldást arra, hogy a nyilvántartás minden, mindenki számára hozzáférhető legyen, aki illetékes. De, mint mondtam, nem nyilvánosnak kellene lennie. Nagyon érdekelt az, amit Simon úr mondott a közszereplőkről. Hogyha a a politikusok, akár férfiak, akár nők közszereplek, akkor ennek komoly következményei lennének. Hiszen hogyha mi mindenek felett álló átláthatóságot akarnánk, akkor fennáll annak a kockázata, hogy legyen kompetens személy, aki egy ilyen szerepet vállalna. Vannak már erre példák bizonyos országokban. Tehát teljesen egyetértek azzal, amit Simon úr mondott. Ugyanakkor felteszem azt a kérdést, hogy mi lenne a következménye hogyha a 227-es és 228-as módosított elfogadnánk, amelyeket Simon úr jegyez. Vannak más fontos módosítók, de nem akarom az időt túlzottan igénybe venni. Azt hiszem, azt viszont látnunk kell, hogy ezen a területen versenyben állunk a harmadik országokkal. És szeretném ismerni a harmadik országoknak a jogszabályot. Ugyanis gyakran a harmadik országok a versenytársaik, és hogyha itt most olyan jogszabályt hozunk, amely szerint a, amelynek eredményeként még a becsületes befektetők sem akarnának Európába jönni, az bizony baj lenne. Tehát figyelni kell, hogy ne alkossunk olyan szabályokat, amelyek a harmadik országok becsületés e, befektetőit is eltántorítják. E, e, Épp ezért szeretném tudni, hogy melyek azok a jogszabályok a harmadik országokban, amelyek idevágóak. És ön látja ezt a problémát, hiszen itt nyilván munkahelyek, a munkahelyek kérdése is felmerül. ha korábban Luxemburgban nem volt lehetséges bizonyos bankügyleteket elvégezni, most már viszont lehetséges, mert néhány kilométerre a határon túl viszont lehetséges. Jó, tehát itt a verseny kérdése felmerül. Köszönöm szépen, Astrid. Az Európai Bizottságnak adom meg a szót, ha igényt tartanak. Uh, thank you, Chairman. I'd like to just um, briefly touch on, on... Köszönöm, elnök úr. Öt kérdésre reagálnék röviden. Az első, a cégek és vagyonkezelők uh, tényleges tulajdonosaival kapcsolatos nyilvántartás. Nos, ezzel kapcsolatban nem javasoltunk ilyen nyilvántartásokat eredetileg, ugyanakkor biztosunk azt mondta, hogy nem ellenezné feltétlenül, hogyha az irányában egy ilyen javaslat megjelenne ugyanakkor fontos garanciákat is be kell építeni a rendszerbe, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy napra kész az információ, megbízható az információ, és ami a hozzáférést, ezen nyilvántartáshoz a hozzáférést illeti, komoly adatvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. Például, eh, hogy milyen mértékben legyen eh, elérhető ez. A tényleges tulajdonlással kapcsolatban az Európai Bizottság eredeti javaslatában arra tett javaslatot, hogy olyan definíciót vezessünk be, amelyről aztán hosszasan vitáztak a tanácsban, és végül is beadtuk a derekunkat, mert láttuk, hogy milyen nehézségek lehetnek ezzel kapcsolatban. Karenz úr a 212-es módosítóban a tanácsban kialakult álláspontot tükröző javaslatot tesz, ezt mi is támogatjuk a szerencsejátékkal kapcsolatban alapvetően az volt a mi hozzáállásunk, hogy a szerencsejáték minden formáját megpróbáljuk ebbe bevenni, hiszen nem csak a kaszinókat tartjuk veszélyesnek, úgy érezzük, hogy fontos, hogy arányosan kerüljenek ezek a szabályok végrehajtásra, és lehetőséget kell adni a tagállamoknak arra, hogy nemzeti szinten bizonyos mértékben eltérjenek az európai szabályoktól, de csak akkor, hogyha bizonyítani tudják az alacsony kockázatot. Kockázatelemzés kérdése is felmerült. Nos, a kockázat alapú megközelítés elengedhetetlen része a maga a kockázatelemzés. Mi nyitottak vagyunk arra, hogy koordináljuk a supranacionális szintű kockázatelemzést, ugyanakkor ezt egyedül nem tudjuk megtenni, elvégezni. Tagállami szakértőkre van, vagy lenne szükségünk, és nagy mértékben szeretnénk az Európai Felügyeleti Hatóságra, az, a fiú platformokra, az Európolra, és így tovább. Végezetül adatvédelem ügyben eh, az Európai Parlament határozott álláspontját tulajdonképpen támogatjuk és leértjük, ugyanakkor valamilyen ellensúlyra is szükség van kérdekében hogy a bizonyos elleni célok ne sérüljenek. Éppen ezért a következetesség a világosság érdekében úgy érezzük, hogy nem szabad, hogy az adatvédelmi szabályok a végtelenségig elburjánzanak a szövegben, ez nem vezetne jogbiztonsághoz. Az adatmegőrzéssel kapcsolatban ez egyik módosító két évet javasol. Szerintünk ez nem lenne elégséges, főként a, a, a, az ezt vizsgáló szervek számára ez nagyon nehézé tenni a dolgot. Úgy érezzük éppen ezért, hogy indokolt esetben az adatok tovább tartó megőrzése is indokolt. Tehát köszönjük szépen! Most pedig visszaadom a szót az előadóknak, elsőként Karin szúrnak, aztán pedig Sargentini asszonynak. Kérem, hogy csak röviden, mert fogytán az időnk. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt a vitában. Emlékeznünk kell arra, hogy ezen jogszabály elfogadásával nem fogjuk megszüntetni a pénzmosás problémáját, nem fogjuk megszüntetni az adókerülés problémáját, nem fog majd felragyogni a nap, nem fogunk együtt énekelni, sajnos, de itt csak az a cél, hogy a bűnözők munkáját még nehezebbé tegyük, és úgy gondolom, hogy a törvénytisztelő emberek, illetve a cégek munkáját sem szabad nehezebbé tenni. Nem szabad büntetni azokat a cégeket és egyéneket, akik követik a jogszabályokat, akik igazából a nagy többséget teszik ki, aztán a cégek 99%-a követi a szabályokat, a legtöbb ilyen cég KKV. Ezek a cégek valószínűleg nem foglalkoznak pénzmosással, nekik a túlélés a legfontosabb. Ez az általános megjegyzésem. Jó a kiinduló alapunk, csak egy dolgot szeretnék kiemelni. Péter Simon 227-28-as módosítója a politikai szerepvállaló szempontjából úgy gondolom, hogy mi ki vagyunk téve a korrupciónak, mert hogyha elméletileg valaki fizet egy politikusnak, akkor a politikus dönthet, és ez megváltoztatta sok mindent, akár egy adott cég javára, itt szó lehet koncesziókról, és tehát mi is ki vagyunk ennek téve, hiszen döntéseink messze menőek. De gondoljunk egy multira, az IBM-re, a Siemens-re ezeknek az elnök vezérigazgatója néha kevésbé erős, mint egy politikus csoport, mert eh, ez a személy sokat eh, dönthet arról, hogy mit fog venni, eladni, mit fog kutatni, de nincs kihatása arra, hogy létrehozza a játékteret a többiek eh, számára, tehát úgy lehet, ott lehet elkapni a halakat, ahol azok esznek, tehát mindenképpen a politikai közszereplőket is be lehet ide venni. A politikai administratív kereskedelmi funkciók azok, amelyek fontosak. Az elképzelés maga nem rossz, de attól tartok, hogyha megnyitjuk ezt eh, a szelencét, akkor kicsit túlzásba esünk majd. Ezen kell elgondolkodni. Meglettek a módosítói, mert eléggé eredetiek voltak. És az első reakció az az volt, hogy ez tényleg őrület. A másik reakció az az volt, hogy van ennek értelme de a harmadik reakció az az volt, hogy hogy tudjuk ezt megfogalmazni úgy, hogy ez köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, befejezem itt, hiszen az elnök is ezt kér tőlem. Köszönöm, Karinsz úr. Uh, Sargentini asszony. Elnézést, mondja az elnök, rosszul mondtam a nevét. Hát én megértettem így is, mondja Sargentini asszony. Két dolog, a nyilvános uh, jegyzék hadd szögezzem le, hogy amikor a nyilvános jegyzékekről, vagy a nyilvános hozzáférésről van szó ezen jegyzékek tekintetében, akkor biztosítani kell azt, hogy a jegyzékben tényleg annyi információ legyen benne, amennyi kell, tehát legyen nagyon korlátozott, csak azért is, hiszen szeretnék megvédeni azokat a személyeket, akik ebben a jegyzékben vannak, de általános adatvédelmi szempontból is nem tárolunk olyan adatokat, amelyekre nincsen szükség egy adott szempontból. Szeretném, hogyha ezt az elvet megtartanánk, és itt kompromisszumra jutnánk. És valóban az érzék nyilvános lenne. Örömmel hallottam azt is, hogy bárnyi biztos támogatja a nyilvános jegyzékeket, de szeretné, hogyha ezek a lehető legfrissebbek lennének, ezzel én is egyet értek, viszont ez egy technikai kérdés, amit majd akkor kell megoldani, amikor a döntés megszületik ezekről a jegyzékekről. Nem lehet azt mondani, hogy felejtsük ezt el, mert a tagállamok nem akarják ezeket a jegyzékeket frissíteni, és a másik követelés, amelyel egyetértek, az az, hogyha már van egy nyilvános jegyzék, akkor az nem jelenti azt, hogy vége, illetve hogy a kutatás véget ér azzal, hogyha belenéznek ebbe a jegyzéknek. Mindenkinek azt kell biztosítania, hogy a jegyzék megfelelő legyen. Végezetül pedig ez a pénzmosás ellenes jogszabály most már a szabályokon alapuló megközelítésről a kockázatról alapuló megközelítésre tér át, ez jó is, viszont a kockázatot nem szinten meg kell vizsgálni, és pontosan ezért a szerencsejáték kérdését nem érintettük, nem módosítottuk ezt, mert úgy vélem, hogy ez minden államban más és más, mindenhol máshol van a kockázat az online és offline szerencsejátékok tekintetében. Köszönöm, mondja az elnök, Sargentini asszonynak, és hadd kérjek még egyszer bocsánatot, hogy rosszul mondtam a nevét. Az Econ eh, Libében január 22-én eh, szavazunk erről, most Gál lelnök asszony kapja meg a szót. Köszönöm, eh, folytatjuk akkor a munkát. Most a, a alapokkal kapcsolatos információk átadásáról 20 perc maradt. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szigorú leszek. A két jelentéskészítő 5 percet kap fejenként szigorúan, és három árnyékjelentést tevő van itt, Nitras, Boszkurt, illetve Sargentini kollégák két-két percet kapnak fejenként, és a többi kollégát, aki szólni szeretne, majd utána kérem fel szólni. Hogyha senki nem szól hozzá, akkor lezárom a listát, senki nem fog hozzászólni, és utána megkapja majd a szót az Európai Bizottság. Simon asszony, Péter Simon úr, elnézést kér az elnök. Dank. Köszönöm szépen. elnézést. Elnézést kérek kollégám nevében, mert nem tudta nem tudott jelen lenni, mert most született neki egy egészséges kislánya, tehát gratulálunk neki Először is szeretném megköszönni a kollégáknak, akik eh, módosítókat nyújtottak be, és Körkhop úrnak, az árnyék jelentés tevőnek is, hogy konstruktíven tudtunk, együttműködtünk. A legtöbb gondolat, amelyet a kollégák eh, benyújtottak, ugyanolyan irányba mutatnak, eh, E, mint Maja előadónak, és ezért reméli, hogy ezek tovább megerősíték még ezt a jelentést. Ugyanakkor szeretné említeni e, a Európában e, ennek az ágazatnak a szerepét. Tehát fontos, hogy a számlához kapcsolódó és a nem számlához kapcsolódó átutalások kérdését között különbséget kell tenni. Még szeretnénk a jogszerű gazdaságnak segíteni, és szeretnénk, hogy ezek a bűncselekményeknek ne váljanak célpontjává. Épp ezért a független átutalások esetében, amikor azt nem számláról tetik, a szolgáltatónak teljes információval kell szolgálni, mind a megbízó, mind pedig a kedvezményezett szempontjából. 1000 euró alatti van, csak a megbízónak a nevét kell szolgáltatni. Aztán az Európai Unión belüli és kívüli átutalásokkal kapcsolatban is különbséget kell tenni az átutalások információja a tagállamokon belüli átutalásokról már rendelkezésre áll és hatékonyan működik. Épp ezért szükségtelen további rendelkezéseket tenni, hiszen jól működik az egységes piac ebből a szempontból. Ennyi volt a moya kolléganőnek a megjegyzése, és és ő is majd csatlakozik hozzánk, és végleges formájában önti ezt a anyagot. Akkor most Körkamp úr. Nagyon szépen. Can I begin my remarks by also thank... Köszönöm elnök asszony, én is először is minden jót kívánok a családi fejleményekhez. Az előadó képviselőasszonynak, képviselőtársunknak Remélem, hogy a hónap végéig sikerül elérni lépnünk ez ügyben. Először is nagyon fontos újra hangsúlyozni azt, hogy miért beszélünk erről a javaslatról, és hogy mi legyen a fő célja. Arról van szó, hogy próbáljuk nyomon követni a pénzek mozgását, minél nagyobb a veszély, annál nagyobb ellenőrzésre van szükség. A jelenlegi rendszerhez képest változás az, hogy egy kockázat alapú megközelítésre átadunk át, ahogy az elhangzott, amit egyébként támogatok, a terrorista finanszírozás elleni program normái alapján próbálunk eljárni, hogy nem akarjuk mi újra feltalálni a spanyol viaszt, Isten ments. Több olyan terület is van, ami fontos lehet a kollégák számára. Először is a határértékekkel kapcsolatban szerintem az 1000 eurós jelenleg életben lévő határérték kell, hogy életben maradjon. Az ezen aluli pénzmozgások, amelyek attól függetlenül még gyanúsak, is nagyobb ellenőrzésnek kell, ellenőrzés alá kell, hogy essenek. Az egyszerűsített lehetőség ebben az esetben Európában nem szabad, hogy fennálljon. Az FATF kell, hogy adja az Európai Unió közös pénzmosás elleni rendszerének alapját. A fizetés termékek piacán kell változtatnunk annak érdekében, hogy a tranzakciós költségek csökkenjenek, csökkenjenek, és hogyha tovább szigorítjuk a dolgokat, akkor megkötjük a piaci szereplők kezét, és így ez nem fog menni. A jelenlegi megközelítés lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy bankszámlán keresztül fizessenek ezért 79, 80, 85-ös, 86-os, 87-es, 88-as, 91-es, 92-es módosítókat Gózes és Gulárd asszony nyújtották be ezeket, nem támogatom. 51, 52, 53-as módosítók, uh, illetve Sargentini Tavares és Triante Pididis kollégák nyújtották be ezeket. A 7-es preambulum bekezdésre utalnak a 95-45-ös uh, adatvédelmi irányelvben. Ez a derogáció szerintem alapvetően elfogadható lehetővé teszi, hogy harmadik országokba történő átutalás esetén még akkor is lehetséges legyen, hogyha a közérdek ezt szolgálja. Ezt kívánja, akkor is, hogyha megfelelő védelmet nem nyújtanak ezekben az országokban. Ez a szolgáltató a fogyasztók közötti viszonyra van kihatása, és az adatgyűjtés ugyanakkor történik, amikor a kereskedelmi célú és a pénzmosás elleni célú adatgyűjtés ugyanakkor történik éppen ezért. Fontos, hogy az érintett adatok alanyait megfelelően tájékoztassuk. Elnök hogy szeretnék mondani ezen a ponton, a frakciókkal biztos vagyok benne, hogy kompromisszumra tudunk jutni, és a lehető legtöbb javító célú módosítást fogok is benyújtani. Az árnyék előadók következnek az EPP nevében elsőként. Köszönöm, Nitrasz úr, köszönöm, elnök asszony. Megpróbálom rövidre, fo rövidre fogni. Módosító indítványaim célja alapvetően az volt, hogy az unión belüli tranzakciók esetében az adatcserét egyszerűsítsük. A 72-es módosítóra hívnám fel a figyelmüket, ahol is a, a hatályt kiterjeszteném hármas cikk ugyanis nem terjed ki jogi személyekre. Érdeklődve olvastam az erre vonatkozó módosítványokat, amelyek nagyjából egy irányba mutatnak. Jobb, szorosabb adatvédelem és a naprakész adatok biztosítása a céljuk. Szerintem ez fontos akkor, amikor a fogyasztói adatokat gyűjtjük, és az egységes adatazonosító is fontos, szerintem. Ami a Gigol Tavares és Sargentini 125-ös módosítót illeti, ez különösen érdekes. A különböző tagállami jogrendek ekvivalenciájára vonatkozik. Nem tudom, hogy ezt eh, hogyan tudjuk eh, kiterjeszteni olyan országokra, amelyeknek nincsen ekvivalens rendszerük. Üdvözlöm azt a tényt, hogy egyes tagállamok egyszerűsített adatszolgáltatást, egyes képviselők egyszerűsített szolgáltatást szeretnének, ugyanakkor túl messzire nem mehetünk ettére. A szocialista árnyék előadó Boszkurt asszony következik. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Simon is elmondotta, mi alapvetően támogatjuk az előadó megközelítését. Köszönöm, ez valóban ö, ö, rövid volt. Sargentini asszony a zöldök nevében a következő hozzászóló. Na, köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Köszönöm Timothy Körkópnak és Clevonnak, a Libe és a Szerkonszak Bizottságok nevében Rui Taveros eh, az eh, árnyékerő adója ennek. Sajnálom, és sajnálom, hogy nem lehet itt. Fontos, hogy a tranzakció eh, eredeztető és a célszámla adatai is um, hozzáférhetők legyenek, főként akkor, hogyha pénz, terrorista finanszírozás és pénzmosás uh, gyanúja áll fenn. Fontosnak tartjuk, hogy mm, na nem, előbb én valami más mondok. A Timothy Hope kollega által az 51-es módosítóról elmondott, megjegyzés, tehát olyan harmadik országba küldött tranzakció egyes adatainak törlése, amikor az adott harmadik ország nem tud, tudja hogy azt a szintű védelmet garantálni. Számunkra ez nagyon fontos, alásna az adatvédelmi javaslatokat, hogyha lehetővé tennénk, hogy külföldre küldjünk olyan személyes adatokat, amelyek az európai adatvédelmi szabályoknak nem felelnek meg. Éppen ezért az 52-esben módosítottnánk, és Sophie Netvel az 51-esben ugyanezt javasolta. Annak érdekében, hogy ez valóban sikeres jogszabály lehessen, a whistleblower tehát a csalások, visszaélések bejelentével kapcsolatban is fontosnak tartjuk ezt a fajta védelmet. Más nem kért szót a kollégák részéről, ezért az Európai Bizottságnak adom meg a szót, parancsoljanak. possible. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minél rövidebb leszek. Először is a következetesség, következetesség fontossága a, kifizet, a fizetési szolgáltatásokat illetően. Ugyanakkor óvatosan kell eljárnunk, ugyanis nem mindegyik irányelvbeli fogalom fog ugyanaz, fogja ugyanazt az eredményt hozni, például az egységes ügylet azonosító kérdése. Ez nem feltétlenül fogja az ügyletet is azonosítani. Tehát mind a megbízó, mind a kedvezményezett szempontjából több információra szükség lesz ez pedig valóban pro- problémákhoz fog vezetni a nemzetközi normáknak való megfelelést illetően. A különböző az 1000 euró alatti átutalások esetében a pénz továbbítók számára a kötelezettségeket megnöveli. A viták során ugyanis azt az aggályt fogalmazták meg, hogy az ezer euró határ küszöb az a fekete gazdaságba űzne bizonyos összegeket. Aztán a nemzetek fölötti megoldást nem támogatja a bizottság. Ez kiegészíti az egységes európai fizetési területet, és jelentős változásokat eszközölni, és nem venni figyelme, figyelembe, hogy a nemzetközi normák elismeri ennek a megközelítésnek az érvényességét. A rendeletnek eh, a hatékony fizetési rendszer mellett kell működnie. Nagyon fontos, hogy eh, ne vezessünk be eh, olyan változtatásokat, még ha kicsik is azok, amelyek a meglévő rendszerben zavart okoznának. Elnök, köszönöm szépen. Kirkhope úr kap szót. És visszasorom a szót önnek, elnök asszony, mert meghallgattam, meghallgattam mindenkit, ezeket figyelembe veszem majd, és szorosan egy fogok működni az elnyék jelentéstevőkkel, a társjelentéstevőkkel, és remélhetőleg sikerül egy józan, kiegyensúlyozott javaslatot eh, létrehozni. Köszönöm a bizottságnak és a munkát. Elnök, köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást. Január 22-én fogunk erről szavazni. Mindenkinek kellemes ebédlőt kívánok. A Libe kettőkor kezdi a munkáját újra. Köszönöm.